Eh, kedves kollégák, hogyha készen állnak a szavazásra, akkor lássunk neki. Tehát, kedves kollégák, először is az uh, úr nem tud itt lenni, ez a Glover úr van itt az Econ alelnökeként, akit üdvözlök külön. Üdvözlök mindenkit, az Econ szakbizottság tagjait is, az házszabály 105 per 3-as házszabály szerint szavazzunk. 2016 per 1675-ös kiegészítő irányelv 2015 per 849, amely a magas kockázatú harmadik országok azonosítása, amelyek stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek. Guyanál kikerült az FATF alapján a listáról, ugyanakkor a frakció elemetései alapján a koordinátorok többsége eh, jelezte, hogy a delegált aktust esetleg visszautasítja. A mai ülést ennek következtében eh, úgy szerveztük, hogy mindkét szakbizottság együtt szavaz. Lássuk először is a szavazás eh, menetrendjét egy további hónapot kaptunk felülvizsgálat határidejére, így tehát hivatalosan 2017. január 24-ig lehet elemetéseket kifejezni az elfogadott jogi aktusa szemben. 2017. januárjában fogjuk a plenárisra megszervezni ezt az állásfoglalás Ennek megfelelően Econ és a LIBE egy állásfoglalási indítványt nyújtott be, amelyhez érkeztek módosító indítványok. Először a módosító indítványokról szavazunk, és aztán pedig az állásfoglalás egészéről kezdjük akkor tehát a szavazást a társ elnök úram szeretne pár szót mondani. Igen, köszönöm szépen, Morales úr. Egy pillanatot tényleg csak, hogy köszönetet mondjuk a Libe elnökének, Morales úrnak, és az EKON tagoknak mondom, hogy folytatjuk az ülésünket, mert a szavazás után az a szokott ülésteremben folyik majd tovább az ülésünk. Köszönöm szépen! Első bekezdés, eredeti szöveg, szavazást megnyitom. Ja, egyébként előre hogy elektronikusan szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kedves kollégák, egy pillanatnyi szünetet. Obviously Econ is here, so let me just pause. Um, Just before we begin, could colleagues who don't have... Kedves kollégák, egy pillanatra kérem. Akinek nincs elektronikus szavazókártyája, az most jelezzen. 1, 2, 3. Michel úrnak sincsen, akkor már 3. Kollégák, kézzel jelezzenek. Egyes bekezdés, tehát még egyszer folytassuk. Egyes bekezdés szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Kettes bekezdés. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas bekezdés. The vote is closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes bekezdés szavazást. Megnyitom. Elfogadtuk. Egyes hivatkozás eredeti szöveg. Szavazást lezárom elfogadtuk. Kettes hivatkozás, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas hivatkozás, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes hivatkozás, szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 4A hivatkozás új szöveg, egyes módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, ötös hivatkozás szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos hivatkozás szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 6A hivatkozás új szöveg, 2-es módosító szaladást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 7A új szöveg, 3-as módosító szaladást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk ápreambulum bekezdés szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. AA preambulum bekezdés négyes módosító szavazás. megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. AB új preambulum bekezdés ötös módosító. Megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. B preambulum bekezdés, szavazást megnyitom. Lezárom. Most elfogadtuk. B A preambulum bekezdés, hatos módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. C preambulum bekezdés. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. C A preambulum bekezdés. Hetes módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. C B preambulum bekezdés. 8-as program módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. D preambulum bekezdés. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. DA preambulum bekezdés 9-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. E. Preambul bekezdés 10-es módosító szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. igaza van, ezt kihagyhatjuk. A 11-es módosító az EA preambulum bekezdésre vonatkozóan a szavazást megnyitom. Vote is closed. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 12-es módosító az F e preambulum bekezdésre vonatkozóan szavazást megnyitom. szavazás lezárom, nem fogadtuk el. 13-as módosító. We don't need to do the original text. Az eredeti szövegben nem kell szavaznunk 13-as módosít, vagy igen, vagy nem, vagy igen. It wasn't adopted. Sorry, original, the original text, sorry, the vote is open. Akkor az eredeti szöveg szavazás nincs. The vote is closed. Szavazást lezárom elfogadtuk. 13-as módosító az FF preambulum bekezdés vonatkozó szavazás Szavazást lezárom, elfogadtuk. Most akkor az így módosított szöveg egészéről név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk 47 8 arányban 25 tartózkodás mellett. Gratulálunk! So colleagues, um, the voters is Kedves kollégák, januári plenárison lesz tehát szavazás, egy rövid technikai szünet. Köszönöm a Econ bizottság tagjainak, hogy részt vettek. A libés kollégáknak mondom, hogy a saját szavazásunkkal folytatjuk. Rövid technikai szünetet rendelek.